Ladies and gentlemen, please. Kedves kollégák! Bitte sehr herzlich begrüßen. Kérem foglaljanak helyet, mindenkit sok szeretettel köszöntök. Nagyon örülök, hogy ez a mai konferencia megrendezésre kerülhetett. Nagy megtiszteltetés számunkra az, Hagyja Behovna Ráda elnöke, és itt van, illetve az Európai Parlament elnöke. és majdnem ugyanennyire örülünk annak, hogy, hogy Hán biztos úr, és itt van, illetve Pat Cox, aki számunkra nagyon fontos munkát végzett Ukrajnával való kapcsolattartásunk során. Nagyon örülök, hogy eljöttek ide, Ukrajnából, az Európai Parlamentből, az nem kormányzati szervezetekből. Örülök, hogy Tominski nagykövet is itt van. És azt gondolom, hogy ez az elképzelés, amit kidolgoztunk, a demokrácia és választási koordinációs támogató csoportunkon belül, főleg Ukrajnával való együttműködést tekintve, nagyon fontos. Szeretnék két dologra emlékeztetni. Az egyik az egy társulási egyezmény ratifikációja. Schulz elnök úr és Grossman elnök úr egy időben ratifikálták ezt a társulási egyezményt, és ez a konferencia is egy egyezmény alapján folyik, amelyet a két elnök aláírt. Plenkovics kollégánk az ukrajnai küldöttség, ukrajna delegáció elnöke, és az ő feladata tehát ennek a feladatnak a keretbefoglalása, és Petcox egykori Európai Parlament elnök a projekt vezetője, aki nagyon intenzíven foglalkozik ezzel a kérdéssel. A reform, az ország reform képességét kell biztosítani, nekünk a parlamenti munkával nagyon sok tapasztalatunk van, és talán segítségükre lehetünk az ukrán barátainknak a reformprogramok megvalósításában, vagy kidolgozásában, illetve a parlament stabilitásának a biztosításában a különböző többségek vannak ugye, lehetnek egy parlamentben, ez minden parlamentnek a saját problémája, nekünk is vannak ezzel tapasztalataink és önöknek is. A holnapi nap során is megvitathatjuk ezeket a kérdéseket. Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a reformok, amelyeket e, terveztek a jogállamiság, a korrupció elleni harc e, területén, az alkotmány módosítással kapcsolatos kérdések, aztán az a képesség, hogy a reformokat e, végrehajtsák, amelyek a Minszki folyamat szempontjából fontosak, hogy e, ezeknek meg nem valósítása a másik oldal számára nehogy alibiként szolgáljon. Nos, ezeket a kérdéseket a különböző munkacsoportokban részleteiben menően meg fogjuk vitá, vitá, és remélem, hogy ez az együttműködés gyümölcsöző lesz, és a végén valóban egy független jogállami demokrácia alakul ki Ukrajnában, amely a szociális piacgazdaság ott valósítja meg gazdasági sikerekkel és szociális igazságossággal. A külügyi szakbizottság elnökeként hagy mondjam el, hogy továbbra is elkötelezettek vagyunk önöket támogatni az orosz agresszióval szemben, és az a véleményünk, hogy amíg Minsket nem hajtják végre, addig a szankciókat sem lehet felfüggeszteni. Most pedig megadom a szót Plenkovics kollégámnak. A predsedniče Brok, postovani predsednik. Köszönöm szépen. Köszönöm Brok elnök úr, Schulz elnök úr, a Vehovnaráda házelnöke Hán biztos úr, üdvözlöm Önöket. Hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra az Európai Parlament képviselőjeként, aki egyébként az intézményes segítség, nyújtás és kapacitás építés felelőse a Vehovner felé, hogy megnyithatom az Ukrajna hetet az Európai Parlamentben. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan megjelentek. Én vagyok a parlamenti kapacitásépítési csoport vezetője Szimeraka kollégámmal és több más kollégával együtt. Azon dolgozunk, hogy minden hét Ukrajna hete legyen itt a parlamentben, tehát nem csak erről a hétről van szó, és én ezt barátként mondom, kollégaként, az Európai Parlament nevében ígérhetem, hogy a parlament mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a megszállt területeket békésen visszatudják foglalni Ukrajna területére. Beszélek a krimi fél szigetről és a Dombaszról. És a társulási egyezményt is be tudjuk teljesíteni. Dembiszki nagykövet nevében is mondhatom ezt. Cooks elnök jelentése, amelyet szakértő bevonásával készített, befogadó módon, hiszen nagyon sok más érdekeltet, intézményt bevontak ebbe. Azt szolgálja, hogy a Vehovnál Ráda kapacitás építését segíteni tudjuk, támogatva az ukrán parlamentet, illetve Ukrajna politikai demokratikus rendszerét. Segíteni szeretnénk az önök parlamentjének, hogy a következő szakaszokra felkészüljön az európai integrációs folyamatban és a társulási folyamatban. Megtiszteltetés számomra is öröm, hogy látom, hogy a megfigyelői látogatás után egy év és négy hónap elteltével, miután beadtuk azt a jelentést, amelyben Schulz és Brock elnököknek ennek a hétnek a megszervezését javasoltuk, tehát nagyon örülök, hogy új szakaszba lépett az intézmény közi kapcsolatunk, illetve a közigazgatási együttműködés, ami egyébként a megállapodás tárgya is lesz. Ezt az Európai Parlament és a Veogna Rada fogja aláírni. Sok sikert kívánok az Ukrajna hét rendezvényének. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Próka elnök úrnak, Plenkovics eh, úrnak. Először is eh, sok szeretettel köszöntöm eh, barátomat, Vladimir Grossmant, az ukrán parlament elnökét. Szeretném eh, önt tehát a kollégáim nevében is üdvözölni. Üdvözlöm az eh, Európai Bizottság biztosát Hán urat is, és az Európai Parlament egykori elnökét, Pet Coxot külön szeretettel szeretném köszönteni. Kedves kollégák, van itt egy előkészített beszédem, amit azonban nem fogok felolvasni, és nem fogok megtartani, mert már az előttem szólók mindent elmondtak, amiben ebben, ami ebben benne van. Úgyhogy a két előttem szóló kollega nagyon okos, az okos képviselők ilyen okos, képvis- ilyen okos beszédeket tartanak, ö, olyan beszédeket, amelyel elébe mennek az elnök beszédének is. Úgyhogy annyiban maradnék, hogy köszönöm önöknek, hogy itt vannak. Azt hiszem, hogy parlamenti történelmet írunk, amit az Európai Parlament az Ukrán Parlamenttel együttműködésben megvalósít, ez példát, példaértékű és példátlan. Nem csak a közös ratifikációra utalok itt, amelyet a modern telekommunikációs eszközöket kihasználva eh, hajtottunk végre, egymást láttuk, miközben ratifikáltuk az, eh, az, eh, az egyezményt, de az együttműködésünk érdemi felépítése is példaértékű. Hadd mondjam el, hogy mindez nagyon fontos hatásokat, hatással lesz a többi parlamente való együttműködésükben. Más parlamentek is megkerestek már bennünket, szeretnének velünk ugyanígy együttműködni, hiszen ez az együttműködési forma már felkeltette több parlament érdeklődését. Úgyhogy kérdezik kollégák, hogy nem lehetne az Ukrajnával való együttműködést más országokra is eh, kivetíteni a demokratizáció, a demokrácia építése területén megvalósuló együttműködés, tehát egy nagyon izgalmas dolog, és ezt az utat folytatnunk kell. A nemzeti parlamenti kollégák és az európai parlamenti kollégákat is sok szeretettel köszöntöm. Azt gondolom, hogy itt a pikévi parlamenti kollégákkal együtt tudjuk, hogy turbulens időket élünk, nem csak Ukrajnában, hanem az Európai Parlamentben is. A, a kievi parlamenti vitákat nagy érdeklődéssel köszönj, követjük, és amikor én lát, látom az ukrán parlament elnökét, mindig arra gondolok, hogy micsoda szép, micsoda izgalmas munkája van. Én mindig azt gondoltam, hogy az európai parlamenti e, elnöknek nagyon komplex a feladata, tehát az európai parlamenti vitáknak semmi köze az ukrán parlamenti vitákhoz komplexitásban és izgalomban, itt most próbálok finoman fogalmazni. Az együttműködés ebben, az együttműködés azonban nem szenvedett semmilyen hátrányt. Nagyon fontos, hogy ezen turbulens időkben stabil Ukrajnára van szükség. Az Európai Unió olyan nagy kihívás előtt áll, mint eh, azelőtt még soha. A közvetlen szomszédságunkban drámai eh, eseményekre kerül sor, és a humanitárius felelősségvállalásunk merül fel. Az Európai Unió számára ez egy hatalmas kihívás. Szolidaritási válságban van az Európai Unió. A menekült válság, amelyel szembe kell néznünk, ez csak a szolidaritás alapján oldható meg. A szolidaritást nem szabad megkérdőjelezni, a szolidaritás alapelvét. Ez érvényes kell, hogy legyen kifelé és befelé. Tavaly itt az Európai Parlamentben járt a libanoni parlament elnöke. Libanonnak 4 millió lakosa van, és 1,5 millió, tehát másfél millió menekültet fogadott be az ország. Tehát az Libanonban élő emberek 30%-a menekült. Az Európai Unió nem, egyezhet, nem, nem bír megegyezni abban, hogy 28 országban 500 millió ember között 1 millió menekültet hogyan osszon el. Ezért azt javaslom, hogy nagy figyelemmel kövessük az Európai Uniós eseményeket is, hiszen nem szabad elfelejteni azt, hogy saját magunknak is teljesítenünk kell azokat az elvárásokat, amelyeket másokkal szemben támasztunk. Az Európai Unió eh, hitelessége attól is függ, hogy befelé hitelese. Ehhez tartozik az is, hogy a, a az ígéreteinket és a vállalt kötelezettségeinket teljesítenünk kell. Az Ukrajnával való gazdasági, illetve pénzügyi együttműködés, támogatás rendkívül fontos. Nem elég ígérgetni, az ígéreteket be is kell tartani. Ez, erről nyilván a biztos úr még részletebben menően tud nyilatkozni, olyan bonyolult kérdésekről, mint például a vízumpolitika. Az Európai Parlament jó szándékáról biztosítja az Európai Bizottságot, illetve Ukrajnát akkor, hogyha ezen kérdés előfeltételeit teljesítették. Nagyon nagyra értékelem az együttműködést. Pet Cox Eh, fogja átadni nekem ezt a jelentést, amely a munkájának a gyümölcsét tartalmazza. Ezt folytatni kell, nincs értelme egy jelentést eh, készíteni, és eh, ajánlásokkal és az ajánlásokat elsüllyeszteni a fiók aljában. Ezért nagyon fontos végig gondolni, hogy Petcox ajánlásait hogyan tudjuk megvalósítani. Hadd mondjam el azt, hogy ha Cox kollega az ő által megfogalmazott ajánlások végrehajtásában is hajlandó együttműködni, azt nagyon nagyra értékelnénk. Ő nem csak ír, hanem szívével most már majdnem ukrán, úgyhogy ezért gondolom, hogy ezt a pro projektet tepett együttműködésével tudjuk folytatni. Jó munkát kívánok mindenkinek, és köszönöm az együttműködést. Még egyszer hadd biztosítsak mindenkit arról, hogy a parlament tagjainak nagy többsége nevében mondhatom azt, hogy az önök országa mellett állunk, amely hasonló kihívásokkal néz szembe mint az Európai Unió, amely a jövőjéért küzd, és támogatásra van szüksége, és ezt a támogatást az Európai Uniótól és az Európai Parlament képviselőitől meg is kapja. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen, Schulz elnök úr, most pedig megadom a szót. Kreuzmann elnök úrnak, tessék. <clears throat> Köszönöm. Kedves Schulz elnök, Brock úr, Plenkovic úr, Cox úr, Han, Han biztos úr, kedves kollégák! Először is eh, szeretném hálámat kifejezni azért, hogy együtt megtarthatjuk ezt a konferenciát, és eh, javítunk az együttműködésünken. Úgy gondolom, hogy ez egy történelmi eh, konferencia lesz majd visszatekintve, egy olyan nap, amikor el kezdődött, elkezdődtek bátor um, változások az ukrán parlamentarizmusban. Úgy gondolom, hogy kapcsolataink során soha nem volt még ennyire reprezentatív az ukrán küldöttség, egy európai parlamentben sem. Ez egyrészt logikus, másrészt persze szimbolikus. Nagyon komoly kihívásokkal kell szembenéznünk, és azokra megfelelően reagálni. A forradalmunk után a minősége, a minősége kapcsolatainknak jelentősen megváltozott. Egyszerre ratifikáltuk a, az okmányt, és aláírtunk egy együttműködési nyilatkozatot is a parlamentek között. Nagyon sok dolog van, amiben most tesszük meg az első lépéseket, de ezt a lehető leggyorsabban kell megtennünk. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az Európai Parlamentet egy átlátható, hatékony és független intézményé alakítsuk át, egy európai intézményé alakítsuk át. Mi mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontos mindez, és Önök is tudják, hogy mennyire nehéz időket él Ukrajna, külső kihívásokkal nézünk szembe, amelyek eh, sajnálatos módon eh, együtt járnak a politikai és gazdasági válsággal. Nem is lehet a politikai válságot eltúlozni, egy kormányválságot is eh, élünk, és mi mindannyian szeretnénk, hogyha hatékonyabb megoldásokat találnánk, nem rettenünk vissza, meg fogjuk valósítani e, azokat a javaslatokat, amelyek a közigazgatásunk e, minőségét javítják, és e, az Európa párti többség ezt el fogja fogadni, és egy olyan fenntartható mechanizmust fogunk kialakítani, amely megakadályozza a jövőbeni gazdasági, társadalmi és politikai válságokat. Ez a kötelességünk, és a mi feladatunk az, hogy ez sikerüljön. E, egy új új választásra nincs szükség. A többség azoknak, akik itt vannak, azt mondják, azt mondaná, hogy e, ennek a parlamentnek még nagyon sok feladata van, függetlenül attól, hogy mennyi akadályt kell leküzdenünk, és eh, milyen sokan győzködnek arról, hogy ezt ne tegyük meg. Azt gondolom, hogy eh, kompromisszumra kell jutnunk, és a rádából, az ukrán parlamentből a stabilitás fészkét kell eh, kialakítanunk. Minden nap kell, minden nap bizonyítanunk kell, hogy az orosz agresszió nem hátráltathatja a reformokat, mert valójában Moszkva pont erre vágyik, de ezt nem fogja megkapni. Kedves kollégák, itt most nem csak szimbolikus szolidaritást fejez ki az Európai Parlament az Ukrán Parlament iránt, hanem egy jele a mai találkozónk annak, hogy a politikai együttműködés és társulás a az Európai Unió és Ukrajna között nem csak kijelentéseken alapszik, és nem csak papíron alapszik. A megfelelő végrehajtása az együttműködésnek egy különleges partneri viszonyt kíván meg, e, amelyhez viszont az ukrán parlamentet meg kell reformálni. Erre mi készen is állunk, annak érdekében, hogy megerősítsük az ukrán demokráciát. Már tavaly óta bizonyos lépéseket megtettünk, új számítástechnikai rendszereket telepítettünk az ukrán parlamentbe, amely a dokumentum kezelés átláthatóbb és hatékonyabb módját teszi lehetővé, ez azonban nem elég. Vannak napi gondjai az ukrán parlamenti képviselőknek, ezekkel foglalkoznunk kell. Van egy csomó gyengesége és elmaradottsága az ukrán parlament működésének. Itt fegyelmi kérdésekről, etikai kérdésekről is van szó, valamint a törvényjavaslatok minőségéről is. A az aparátus átszervezése, átgondolása, a bizottságok munkájának átgondolása, és egy másik problémánk a politikai kultúra hiánya, illetve a parlamenti bizottságok túlterheltsége. Ezek mind intézményes gyengeségek, ez sajnálatos módon a múlt öröksége. Köszönöm Schulz elnök úrnak a támogatást, eh, Brok úrnak és Plenkovics, Plenkovics úrnak is, hogy eh, ezeket a javaslatokat eh, támogatták, és ennek megfelelően egy misszió, missziót küldött ki az Európai Parlament az ukrán parlamentbe, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek a változások bekövetkezzenek. Én nagyon hálás vagyok ezért az együttműködésért. Cox elnök úrnak, Külön megköszönöm az elfogulatlan minőségi értékelést, amit az ukrán parlament jelenlegi munkájáról készített. Nagyon komoly eh, munkáról van szó, és az ő vezető szerepét dicséri. Köszönöm. Azt is szeretném mondani, hogy ez a jelentés, amit ma megkaptunk, ez egy közös munka, az ukrán képviselők munkája is benne van. Közös tulajdonunk ez a jelentés, és ez fogja lehetővé tenni azt, hogy egy cselekvési tervet alakítsunk ki. A, ennek a jelentésnek a megvalósítása a politikán felül kell, hogy álljon, és az ukrán parlament minden ukrán polgár parlamentje, minden ukrán ember érdekeit kell, hogy szolgálja. Ukrajnának komoly és erős intézményekre van szükségük, a jogállamiságra, és függetlenül attól, hogy mely pártok adják a többséget, vagy ki az elnök, vagy ki van ellenzékben, a megközelítésünk az lesz, hogy ezeket a történelmi reformokat úgy kell megvalósítanunk, hogy azok középpontjában nem egyes emberek, hanem az egész intézmény áll. Azt reméljük, hogy ez az állandó konfliktus el fog múlni. Egy kiszámítható, erős parlamenttel a válságok is enyhébbek lesznek, a válságból való kilábolás is könnyebb lesz. Tudnunk kell, hogy a reformok feladatokat magunkon kell kezdeni, és ennek a közös tervnek a végrehajtása az európai parlamentarizmust fogja újra létrehozni Ukrajnában. A reformok végrehajtása után az intézményi kapacitások is növekedni fognak. Közösen kell tehát működnünk előre a győzelemig. Köszönöm szépen, elnök úr, most pedig megadom a szót Cox elnök úrnak. Mr. President, Mr. Elnök úr, az ukrán parlament házelnöke, Brok elnök úr, Plenkovics úr, Tombinski nagykövet úr, kedves vendégek. Számomra nagyon megindító pillanat ez, amikor azt láthatom, hogy ilyen sokan megjelentek egyszerre ebben a teremben, hogy mi európaiak és ukránok közösen kinyilvánítsuk el tökéltségünket, hogy közösen fogunk cselekedni az önök érdekében és a közös érdekünkben. Gratulálok az Európai Parlamentnek és a Vehovna Rádának hogy ezt az egyedülálló kezdeményezést elindították. Plenkovics úr, Brok úr, kollégák, köszönöm, hogy ezt a legutóbbi parlamenti választások után következetesen követték ezt az elképzelést. A jelenlévők nevében szeretném elismerni és megköszönni az Európai Parlament munkatársainak munkáját, szakszerű munkájukért, a, illetve köszönetet szeretnék mondani az ukrán konzul lenseinknek és a tanácsadóinknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a dokumentum elkészüljön a civil szervezeteknek és a nemzetközi partnereknek és szervezeteknek, és szeretnék köszönetet mondani, ők nagyon sokat segítettek a munkában. Különös köszönetet érdemel Kreuzmann elnök úr, a frakcióvezetők, a házelnök, helyettesek, bizottsági elnökök és képviselők, akik közül nagyon sokan megosztották velünk a véleményüket, és láttam a képviselőket, és illetve a Vehovna Ráda köztisztviselőit, akik eh, lehetővé tették a látogatásunk során, hogy megismerjük a rendszerüket. Nagyon sok, eh, nagyon értékes személyiséget ismertünk meg, Sokan közülük nagyon nehéz helyzetben dolgoznak. Ezeket a körülményeket meg tudjuk változtatni. És így lehetővé tehetjük, hogy mindent elérhessenek, amit országuknak remélne, remélnek. Általában az a helyzet, hogy a, a politika nagyon sok erős személyiséget vonz. Általában úgy alakul, hogy a poszt szovjet térségben az erős politikai személyiségek gyenge politikai intézményekben dolgoznak. Hogyha össze akarom foglalni ennek a jelentésnek az üzenetét, ez a meggyőződésünk, hogy a demokratikus átalakulás kulcsa a gazdaság, a gazdaság és a az igazságszolgáltatási rendszer átalakításának a kulcsa az erős, független intézmények kiépítése. Jean Monnet a második világháború után inspirációt adott az európai integrációs folyamatnak. Szeretnék idézni tőle. Ő azt mondta, hogy semmi nem lehetséges, ugye akkor férfiakról beszél, de hát emberek, férfiak és nők nélkül, tehát emberek nélkül. Ő is, és azt is mondta, hogy semmi sem lehet tartós intézmények nélkül. Így lehet haladást elérni. Ukrajna számára az elmúlt néhány év traumatikus volt ártatlanok vére folyt a Majdan téren a, az emberi méltóság forradalmában, és az ártatlanok vére folyt a Donbass térségben is. Az Edinburghi Egyetem filozófia professzora David Hume a 18. század végén azt mondta, hogy ha elkezdünk közösen nő dolgozni, akkor eh, indul el az igazi gyógyulás. Hogyha, és akkor kezdünk el közösen eh, izzadni, valamiért dolgozni, és nem a vérünket ontani. Ez az üzenet eh, a politikusok felé, a civil szervezetek felé, a partnercsoportok felé, akik Ukrajnában együtt dolgoznak ezen a reform folyamaton mély meggyőződésem, hogy az átalakulás folyamata, a változás folyamata akkor történhet meg, hogyha közösen munkálkodunk az új Ukrajnáért. Ukrajnában mindenki, az állampolgárok, a civil társadalom, a képviselők, a kormányzat képviselői fel kell, hogy ismerjék közös érdekeiket, évtizedekkel ezelőtt hangzott el Washingtonban egy hideg januári napon 1961-ben, amikor a fiatal Kennedy elnök beiktatási beszédét mondta el. Olyasmit mondott az amerikaiaknak, amit én el szeretnék ismételni Ukrajnának. Ne azt kérdezt, hogy mit tehet érted a hazát, hanem Ukrajn, ukránként azt kerest, hogy mit tehetsz te az országodért. Ez a jelentés ebbe az irányba teszi meg az első lépést. A Vahovna radával tegnap, a vezetésével tegnap este találkoztam, és nagyon biztató volt az az egységesség, az a céltudatosság, amelyet tapasztaltam. Ez a fajta céltudatosság, amiről Brüsszelben tanúbizonyságot tettek, ezt kell visszavinni Kievbe, ezt kell bizonyítani, és azért verejtékezni közösen, hogy sikerre vigyék az új Ukrajna felépítését. Az ülés hivatalos lezárása után mindenki meg fogja kapni a jelentésnek egy példányát, illetve elérhető lesz ma estétől angolul és ukrán nyelven is a jelentés az a parlament weboldalán kellemes kötelezettségemnek teszek eleget, amikor Kreuzmann házelnök urat bemutathatom, illetve nekik, és Schulz elnök úrnak ezt a kollektív bölcsességet tartalmazó iratot. Köszönöm. Herzlichen Dank, Köszönöm szépen Pet Coxnak, most pedig megadom a szót hány biztos úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt elnök urak, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. Szeretném kihasználni ezt az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az Európai Parlamentnek, a parlamenti munkatársaknak, akik megszervezték ezt az Ukrajna hetet. Köszönöm az ukrán parlamenti képviselőknek, hogy eljöttek ide. Mindkét fél számára, ahogy Schulz is, elnök úr is mondta, ez egy nehéz időszak. Nagyon fontos dolgaink vannak, feladataink vannak, de ezen, ebben a fontos turbulens időszakban a párbeszédet, az együttműködést is gyakorolni kell és jó példát mutatni Európán kívül, Európán belül, és megmutatni azt, hogy az együttműködés megvalósítható a gyakorlatban. Mindannyian sikert szeretnénk, azt szeretnénk, hogyha Ukrajna sikeres lenne. Az Európai Bizottság nevében csak tám- megismételni tudom, hogy teljes mértékben támogatjuk Ukrajnát, mind az ország területi integritását, egyetlen milliméternyi területet sem tudunk föladni, és a dolgokat, az ígéreteket be kell tartani, és csak akkor lehetséges a szankciók felfüggesztése. Fordítva is el kell mondanom, hogy Kelet-Ukrajnában nagyon nehéz a helyzet. Ez azonban nem lehet alibi arra, vagy kifogás arra, hogy, hogy a szükséges reformokat elhalasszák. Ez ugyanis nagyon fontos a lakosok, az ukránok számára. A nehézségek, amelyekkel szembe kell néznie Ukrajnának, és ezek nyilván világszinte példátlan nehézségek, de mégis nagyon nagy előrelépéseket sikerült elérni az elmúlt évben, és mindez visszavezethető az önök konstruktív együttműködésére is. társulási egyezmény provizórikus végrehajtás egy nagyon fontos előrelépés. Azt hallottam, hogy a kiváló ukránbor időközben már brüsszeli brüsszeli üzletekben is kapható. Úgyhogy szeretnék mindenkit arra ösztönözni, akár ukrán, akár nem ukrán, hogy ezt a lehetőséget használja ki, és az ukrán finomságokat fedezze fel. Nagyon fontos előrelépésekre került sor a reformok terén, de még nagyon sok feladat áll Ukrajna előtt. Ami a jogszabály alkotási képességet illeti, Ukrajna kiváló eh, helyet foglal el, ami azonban egy kicsit eh, hát kifogásolható, az a jogszabályok végrehajtása, betartatása, és ezzel kapcsolatban is nagyon makacsnak és kitartónak kellene lenni. Ugyanúgy továbbra is az igazságszolgáltatás reformja van napirenden, a korrupció átfogó leküzdése. Mindig kihasználom az alkalmat, mind Ukrajnában, mind Ukrajnán kívül, és beszélni a vállalkozókkal, hogyan látják annak a lehetőségét, hogy Ukrajnában ruházzanak be. Általában azt szokták nekem mondani, hogy elvileg pozitív változás figyelhető meg, de még mindig nagyon sokan vannak, akik azért nem ruháznak be Ukrajnába, mert a helyi és a regionális korrupció továbbra is eléggé elterjedt legyen szó építési engedélyek megszerzéséről, a gyárak, üzemek megnyitásáról. Ezek azok a dolgok, amelyek döntő jelentőségűek. Ezen a területen a vízum, liberalizáció nagyon fontos. Tudom, hogy nagyon foglalkoztatja önöket ez. Biztosíthatom önöket arról, hogy az Európai Bizottság igyekszik a dolgokat előre vinni, de végeredményben önöktől és az ukrán parlamenttől függ az, hogy megszületnek-e azok a döntések, amelyeknek köszönhetően az előre meghatározott feltételeknek megfelelnek, vagy nem. Legyen szó például az elektronikus vagyonbevallásról a az ukrán parlament tagjainak az elektronikus vagyon bevallásával kapcsolatban is hát van még feladat. Tudni kell ugyanis, hogy hogyan alakulnak a vagyon viszonyok nem csak a jövőben, hanem a múltban is hogyan alakultak. Azt gondolom, hogy ezek a dolgok jó szándékkal gyorsan megoldhatók, és aztán ez gyorsan részünkről is előrelépést ösztönöz. Még egyszer minden jót kívánok önöknek munkájukhoz. Tudatában vagyok annak, hogy ez nem egy egyszerű feladat. Az ukrán parlament bizonyos értelemben példaértékű parlament Hogyha megnézem eh, a szomszédos országok eh, parlamentjeit, ez és ezekkel összehasonlítom. Elég eh, magas erkölcsi kötelezettségük is van, hiszen a Majdán mozgalom filozófiája szellemisége a parlamentben is megjelent, és ez nagyon magas erkölcsi elvárásokat támaszt. Az Európai Bizottság támogatása nem támogat külön egyetlen pártot sem magában, vagy egyetlen szemét sem magában, hanem az elveket, a pluralitást, az átláthatóságot, a demokráciát, a jogállamiságot támogatjuk. Ezek azok a dolgok, amelyekre épül az európai együttműködés, és Ukrajnának helye van Európában, és mi mindannyiunk érdeke, az, hogy Ukrajna még közelebb kerüljön Európához. És arra kérem önöket, hogy a munkájukat folytassák, és hogyha megengednek egy záró megjegyzést, arra is utalnunk kell, hogy ki kell használni azt a lehetőséget, hogy az elkövetkezendő években nem lesznek választások. Kérem, koncentráljanak a végrehajtásra. Az Európai Unió, az európai intézmények, az Európai Parlament, a Tanácsi Bizottság, mindenki, a nemzetközi pénzügyi szervezetek is képe, hajlandóak önök mellett kiállni, de önöknek kell a feladatot elvégezni. Ez a feladat mások által nem elvégezhető, ez, ezelől nem lehet kibújni. Ahogy Schulz elnök úr is mondta, ezt is szeretném hangsúlyozni, hogyha a szükséges reformokat meghozzák, bevezetik, akkor a jövőben is folytatódik a pénzügyi támogatás. Kicsit merész vagyok, hogyha azt mondom, hogy nem csak az európai intézmények, hanem a nemzetközi pénzügyi intézményekre is érvényes ez, hiszen mindannyiunknak érdeke az, hogy Ukrajna sikersztori legyen, a legjobb példa arra, hogy a békés, jövőorientált demokráciára és növekedésre alapuló együttműködés megvalósulhat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm szépen az elnök uraknak a munkát. Sok ismerős arcot látok itt a, ebben a teremben, ukrán kollégákat, európai parlamenti kollégákat, olyan európai parlamenti kollégákat, akik már az első majdani mozgalom idején Ukrajnában jártak, aztán sor került a második majdani mozgalomra. Remélem, hogy sikerült tanulni az első hibákból, és most már valóban nyer a reform szándék és a közélemény kutatások vál, eredményei válasz, változnak természetesen, de ezért nem kell előrehozott választásokat tartani. A polgárok négy évre ö, választanak azért, hogy a stabil, fenntartható reform ö, munka folytató, folytatódhasson. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, kellemes itt tartózkodást, 18 órakor lesz a fogadás, és holnaptól kezdődik a kemény munka. Köszönöm.